Ezt a vitát lezártuk, a következő pontunk a napirenden a bizottság nyilatkozata az Európai Bankunióról szóló tárgyalások kapcsán. Gondolom mindenki látja, hogy a bizottság képviselői épp most helyezkednek el, és szeretném üdvözölni Bárnyé biztos urat a mai napon. Megvárjuk, még helyet foglal a biztos úr, és már is megadom neki a szót, parancsoljon. Merci, monsieur le président. Bonjour à... Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlök mindenkit ezen az eszmecserén, amely eszmecserére létre vitára egy nagyon jelentős szavazás előtt kerül sor a bankunióval kapcsolatosan. Öt éve íme az, hogy a Lehman Brothers összeomlott, nem is öt, hanem öt-hét éve, teljes a tolmács. Most senki sem tagadhatja ilyen távlatból azt, hogy mindenki, a parlament, a pénzügyminiszterek, az Európai Bizottság egy nagyon jelentős ütemtervet dolgozott ki azért, hogy a válságból levonjuk a tanulságokat, és eleget tegyünk az elvárásoknak, amelyeket az állampolgárok, az európai polgárok és az adófizetők fogalmaztak meg. És a célunk az tehát, hogy stabilizáljuk a bank ágazatot és a tőke követelményekkel kapcsolatosan a négyes requirement tekintetében ott már Karács foglalkozott a témával, egy single rule bookot fogalmaztunk meg, amely 8200 európai bankra alkalmazandó. Ez a lehető legjobb fegyver, amelyel fel tudunk lépni az egységes belső piac szétaprózódottsága ellen. És mindezt egy olyan környezetben, olyan banki környezetben, amely ugyanúgy foglalkoztat minket, mint önöket. A bankfelüti rendszernek a mechanizmussal Gigold képviselő és Tiszen asszony voltak a jelentéstevője témáknak. Nos, szóval ezekkel a kezdeményezésekkel hat ezer bankot tudunk bevonni a folyamatba a tágra szabolt európai zónát szemlélve, eurózónát ö, tekintve, mindez természetesen az Európai Központi Banknak a felügyelete mellett. Hogy üdvözöljem az LKB elnökének az erőfeszítését tekintetben, Drági elnökének, a tevéke, elnöknek a tevékenységére gondoltam, amely mindent, aki mindent megtesz azért, hogy ez a rendszer integráltan jól működjön. Mindez azt eredményezi, hogy az egységes felügyeleti rendszerhez valamennyi szereplője az egységes piacnak csatlakozhat. Elnök úr, képviselő, hölgyek és urak, nyilván valóan tudják azt, hogy szó sem lehet arról, hogy most a babérjainkon megpihenjünk. Még hatalmas munka áll előttünk ahhoz, hogy az egységes felügyeli rendszer felálljon. És ez az első lépés mindössze egy bejárandó útnak az első szakasza. Tovább kell erősítenünk a bank mérlegeket, erősítenünk, meg kell erősítenünk, robusztusá kell tennünk a bankunkat az erről létrejötte óta, most itt az ideje, hogy a második pillért megerősítsük, mégpedig az egységes mechanizmusnak a ö, felállításával, amely lehetővé teszi, hogy egységes szanálási mechanizmussal a bankok fizessenek meg a különböző tételekért, és nem az adófizetők, mint ahogy ez bekövetkezett az utóbbi öt évben. Ennek tekintetében tudunk a bank helyre állítási tervel is foglalkozni. Sokkal módszeresebben fellépni, mint korábban, és mindenképpen arra törekedve, hogy első sorban a tulajdonosok, a részvényesek állják a szemlát, amennyiben egy bank csődbe megy. A tárgyalások megindultak már több mint egy éve, ami természetesen ö, normálisnak tekinthető. Egy ilyen ö, típusú és léptékű reformnak az esetében meg kell erősítenünk továbbá a jogbiztonságot, a tulajdonosok, a részvényeseknek a jogbiztonságát is a tekintetben, amelyet el kell, azon veszteségek tekintetében, amelyeket el kell viselniük, amikor helyreállításokra, illetve szanálási mechanizmusokra mechanizmus érvényesítések kerül se, sor, illetve a különböző veszteségeknek a elkönyvelésére. Természetes mindez, természetesen mindez rendkívül összetett folyamat. Júliusban kerül sor az első három oldalú megbeszélésre, és ha üdvözöljem valamennyi résztvevőjét ennek a folyamatnak, többek között ott már Kárásznak a részvételét, és az összes többi szereplőjét, azt hiszem nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy jó szanálási mechanizmus képítsünk, azt, hogy ilyen módon lépjünk fel. A single booknak a megerősítéséről már beszéltem, és természetesen mindehez hozzájárul az a javaslat is, amelyet az Európai Bizottság nevében július 10-én terjesztettem elő a szanálási mechanizmusra vonatkozóan. Világos mechanizmusra van szükség, amely jól működik, hatékonyan működik, és képes következetes és gyors megoldásokkal élni, javára valamennyi olyan intézményeknek a segítésére, amelyek a bankuniónak a keretében fognak majd működni. Mindenek alapján egy egységes szanálási alapot fogunk létrehozni, amelybe a bankok fognak befizetni, amely kellő forrásokkal kell, hogy rendelkezzen, gyorsan mozgósítható forrásokkal, azért, hogy a szanálást biztosítani tudjuk, és az életképességet tudjuk biztosítani a bankoknak a javára. Ennek keretében egy első adhok munkacsoport már július 19-én a tagállami részvétellel részt vett, és máskülönben holnap után, illetve holnap már erről tárgyalok Vilniusban is a kollégákkal, és nagyon örök arra, hogy Elizabeth Ferre rá, aki a témának a jelentéstevője, nagyon elszántan lépett fel, és nagyon ambíciózus ütemtervet irányoztunk tehát elő, amely november végéig fog majd konkrétan válni az önök segítségével, közreműködésével pontosítani fogjuk, precíz, még precízebbé fogjuk és részletesebbe fogjuk tenni a folyamatot, a 114-es cikkét az alapszerződésnek tekintetben felhasználják, és ezt fogjuk majd érvényesíteni a szanálás tekintetében. Hogy rögzítse kell dolgot. Az Európai Bizottság nem arra törekszik, hogy további feladatokat kapjon e, e témában, és további eszközök való, kerüljenek a kezében. Nem. Tulajdonképpen a szatállási mechanizmusban minimális szerepre törekszik az Európai Bizottság. Alapvetően a nemzeti hatóságoknak lesz a feladata az, hogy hatékonyan együttműködve egymással fellépjenek természetesen itt a fogadó és a küldő országoknak a fogadalma is, a home és a host countries-nak a fogalmát is figyelembe kell vennünk, e tekintetben majd a szanálási tanácsnak is feladatai lesznek, attól függően, hogy milyen típusú banknak a problémáját kell kezelni. Valamennyi bankcsoport érintve lesz, a transnacionális bankcsoportok is képviseltetve lesznek a tanácsban. Ami pedig az interakciót illeti, az egységes szanálási mechanizmus tekintetében, illetve a tagállami szanálási tekintetében mind ezekről a szanálási irányát fog rendelkezni. Hölgyeim és uraim, mindezek a kérdések olyan kérdések, amelyekről a következő hetek fognak szólni. Természetesen vannak nézetkülönbségek az Európai Bizottság, a parlament és a tagállamok között, vagy legalábbis néhány tagállam és a megközelítésünk között, de ezeket meghallottam, és biztos vagyok abban, hogy sikerül majd egy olyan jó megoldást kialakítani, kialakítani, amelyben részes lesz mindenfél, mind ahogy ezt meg tudtuk tenni az eurozóna felügyelete tekintetében. Törekszünk arra, hogy mindezt a lehető leggyorsabban érjük el az év vége előtt, de legkésőbb március vége előtt. Hölgyeim és uraim, történelmi esély adatik meg a számunkra a szanálás tekintetében a bankok világában, meg kell tennünk mindez, mindent azért, hogy a bankok működőképesek legyenek jó környezetben, mint hogy 95%-ban ők járulnak hozzá az európai gazdaságnak a finanszírozásához. Következésképpen a kockázatokat is ők kell, hogy viseljék, és viselik el, ezt kell kezelnünk tehát. A mechanizmusok, a szanálási mechanizmusok lehetővé kell, hogy tegyék az, hogy a bankok a valódi alapfeladatokat lássák el, nevezetesen finanszírozzák a gazdaságot és a vállalkozások tevékenységét. Köszönöm szépen a figyelmüket, és valóban gondolom, hogy nagyon hasznos lesz az eszmecserénk a mai vita során. Uh, I would like to make... Köszönöm szépen. Szeretnék egy bejelentést tenni. Az elnökök konferenciája meghozott egy döntést, a döntés pedig az volt, hogy ez alatt a vita alatt nem lesznek kékkártyás kérdések, és nem lesznek spontán felszólalások sem. Úgyhogy most megadom a szót az előadónak, Sven Gigoldnak. insbesondere liebe Kollegin Thyssen. Kedves Thyssen kollega, kedves elnök úr, kedves biztos úr, az európai egységesülés útján nagy lépést tettünk. A krízis előtt a nemzeti felügyeletek drámai csődöt mondtak, nem fedezték fel a krízist, nem látták a krízis közelettét. Ez pedig azzal függ össze, hogy a bankintézetek és a nemzeti felügyeletek között a közelség túl nagy volt, túl közel álltak egymáshoz. Ezért az Európai Parlament 2010 óta azt követeli minden frakcióban, hogy egy Európai Bank Unióra van szükség, amelyben egy európai lebonyolító egység és egy megfelelő lebonyolítói alap is szerepel. Ma eljött a napja annak, hogy a bank felügyelet kérdését megvitassuk, és a bankok nemzeti érdekképviseletének érdekei ellenébe menjünk esetleg. Tehát, hogyha az Európai Központi Banknál koncentráljuk a nagybankok európai felügyeletét, akkor ez egy politikai hatalmi koncentráció. A politikai hatalom koncentrációját pedig demokratikus ellenőrzés alá kell vetni, mégpedig erős demokratikus ellenőrzés alá. Ezért volt döntő, hogy biztosítottuk, hogy az Európai Parlament erős, határozott ellenőrző jogokat kapjon. Mi nevezzük ki a felügyelő, felügyelő testület jelöltjeit, és választani fogunk közülük. Ezen felül az Európai Központi Banktól jövő alelnököt is kinevezzük, és megvizsgáljuk, hogy valóban komolyan veszi a demokratikus ellenőrzés elvét. Harmadsorban pedig jogunk lesz arra, hogy fellebbezési eljárást indítsunk, ha nem működik a mm, felügyelete, és mindezt egy parlamenti felügyelő bizottság felállításával tehetjük meg. Ráadásul az új felügyelő testület jegyzőkönyveit is megkapjuk. Az üzleti titkokról nem, de minden másról a parlamentet tájékoztatják, hiszen ha a parlament nem látja a tényeket, nem tud ellenőrizni. Nagyon fontos a polgárok és az érintett pénzintézetek számára az is, hogy az Európai Egyesülés töblete nem azt jelenti, hogy megnyírbáljuk a demokráciát, nem sokkal inkább, sokkal inkább elmélyítjük, kiterjesztjük a demokráciát, hiszen az Európai Parlament sokkal több joggal rendelkezik majd az Európai Bank felügyelettel szemben, mint a nemzeti parlamentek, a nemzeti felügyelettekkel szemben. Ennek ellenére ez csak a második legjobb megoldás. Az Európai Parlament leginkább nem amellett lett volna, hogy a pénz, hogy a bankfelügyelet az EKB-nél legyen, ez a szerződésekenből ered, hogy ez így lett, hiszen mi jobban örültünk volna, hogyha a pénz és a felügyeleti politikát jobban külön választjuk egymástól, ráadásul a nagy biztosítók felügyelete nem megoldott. Keserű ö, csapás volt számunkra az is, hogy az Európai Bank felügyelet tekintetében nem értük el a céljainkat, itt a jövőben kevesebb minősített ö, szavazásra lesz lehetőség, és bonyolultabb szavazási eljárások működnek, ezt majd meg kell változtatnunk. Ugyanakkor az Európai Parlament elértem, hogy az új bankfelügyelet a kisbankokat a jövőben arányosan kell, hogy kezelje, és biztosítania kell, hogy a tovább a felügyelet elmélyülése ne veszélyeztesse a kisebb bankok üzleti modelljét. Mit kell tennünk? A bankunió irányába tett lépéseket kell folytatnunk, Biztosítanunk kell azt is, hogy a felelősséget is európaizáljuk, és éppen ezért minél hamarabb egy európai lebonyolító hatóságra és lebonyolító alapra van szükségünk. Nekünk a parlamentben pedig el kell végeznünk a munkánkat, minél hamarabb ki kell neveznünk az elnököket azért, hogy az új felügyelőtestület működjön. Biztosítaniuk kell, hogy a bankok főkönyveit, mérlegeit a legszigorúbban ellenőrizzék, és mi pedig a parlamenten belül fel kell, hogy állítsuk azokat az intézményeket, amelyeknek segítségével a pénzpolitikát és a felügyeletet az LKB-ban a céljaink szerint jobban meg lehet osztani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig megadom Tyson asszonynak a szót. Voorzitter, meneer de commissaris, collega's. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, tisztelt biztos úr. A tegnapi napon az Európai Unió helyzetéről hallhattunk egy beszédet, most pedig az Európai Bankunióról beszélünk. Mindkettőnek nagyon örülök. Úgy gondolom, hogyha tovább szeretnénk építeni Európát, akkor meg kell erősítenünk a munkánkat, meg kell erősítenünk az erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a további válságokat el tudjuk kerülni. Nagyon komoly válságos helyzetbe kerültünk, és még mindig benne is vagyunk, úgyhogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az a kicsi előrelépés, ami megtörtént, az ne vesszen el. Semmiképpen sem pihenhetünk meg a babérjainkon, tovább kell lépnünk, és fel kell állítanunk valóban az Európai Bankuniót. Azért van erre szükség, mert az Európai Bankunió nem csak az európai gazdaság szempontjából fontos, hanem minden európai szempontjából fontos, éppen azért, mert az Európai Bankunió végre helyreállítja majd a bizalmat Európában, az európai gazdaságban, és ez valószínűleg vonzani fogja a befektetőket is. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, egy nagyon komoly jogalkotási csomagról, csomagról kell majd szavaznunk, amely az Európai Egységes Bankfelügyeletről szól. Itt nagyon komoly felelősség áthelyezések történnek. Egy évet dolgoztunk azon, hogy ezt az új szöveget ki tudjuk dolgozni, és teljes mértékben egyetértek azzal, amit Gigold társjelentéstevő elmondott ebben a tekintetben. Még egyszer szeretném elmondani, hogy ezt az ügyet, ezt a dossziét is ugyanolyan dinamizmussal kell kezelnünk, mint az előző szövegeket, mert csak így jön majd létre valóban az Európai Bankunió, csak így tud megerősödni az EMU, mint ahogy ezt az elmúlt év végén benyújtott szövegünkben is elmondtuk. Elnök úr, ezen az úton már elindultunk, nagyon sok mindent tettünk a megelőzés tekintetében, a prudenciális szabályok tekintetében, vannak már sikerek, amiket elkönyvelhetünk. Ugyanakkor még ennél is jobb, ennél is hatékonyabb felügyeleti mechanizmust kell felállítanunk, meg kell teremtenünk azokat a lehetőséget, azokat az eszközöket, amelyek valóban elérik, vagy amelyekkel valóban elérhetjük a célokat. Olyan eszközökre van szükség, amelyek nem fogják a belső piacot szétzilálni, ugyanakkor megfelelő biztonságot garantálnak mindenkinek. Én úgy gondolom, hogy az a szöveg, amit elkészítettünk, az megfelelő munka alap lehet mindenkinek. Ami pedig a harmonizációt illeti, a megfelelő prevenció és a megfelelő védelem rendkívül fontos. A bankok struktúráját alapvetően át kell alakítani annak érdekében, hogy garantálni tudjuk mindenki megtakarított pénzét. Az európai bankok sokszor széttöredezett módon különböző szabályok alapján dolgoznak, ezért valóban szükség van egységes felügyeleti mechanizmusra és egységes szabályokra. Ahhoz, hogy az egységes szabályok érvényesüljenek, ahhoz ezeket a szabályokat ellenőrizni is kell. Éppen ezért még egyszer hangsúlyozom, hogy egy integrált, egységes Európai Bankunió nélkül nem fog működni az európai gazdaság. Mindenképp sikertörténeté kell előrevinnünk az Európai Bankuniót, mert az európai polgárok azt várják tőlünk, hogy a jövő Európája jobb legyen, mint a jelen Európája. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a frakciós hozzászólások következnek. Először is Wortmann Kolasszony kap szót az EPP nevében. Köszönöm szépen, elnök úr a gazdasági fellendülésnek a jeleit látjuk már a távlatokban, ez egy kiváló hír, de úgy gondolom, hogy mindig is arra is szükség van, hogy tudatában legyünk, hogy milyen világban mozognak a bankok. A bankok alapvető szerepet játszottak az euró válság közepete legalábbis egyesek közülük Mindenképpen arra van szükség, hogy a vállalkozások hozzájussanak kölcsönökhöz. Nem könnyű ez jelenleg. És hát a banki tevékenységnek megvan a hatása a foglalkoztatására, foglalkoztatása is. Hát tudjuk, hogy a kkv a gazdaság meghatározó szereplői, a növekedés előidézei a bankuniónak a pilléreiről szó esett, a mai napon szavazunk is, de hát a reform nem csak ezekre kell, hogy vonatkozzon, hanem nagyon lényeges az is, hogy az LKB is betöltse a jelentős szerepét, a függetlenségének a közepette. Ugyanakkor, hogy a bankfelügyetel kapcsolatosan átláthatóságra van szükség az parlamenti elszámoltatás, elszámoltatás keretében. Ez adja meg különben az alapot az európai bankfelügyeleti rendszerre. Úgy, e tekintetben a frakciók között nagy az egység, és úgy gondolom, hogy a különböző jelentés tevők között szükség és lehetőség van arra, hogy egyességre jussunk Giggle Tyson és a többi jelentéstevővel. Elnök úr, azt hiszem, hogy még sok munka van előttünk, jelentős döntéseket kell a jövő évben hoznunk, azért, hogy az LKB-nek a felügyeleti tevékenységét hatékonyá tudjuk tenni. Többek között itt van a szanálási tevékenység, akár a mechanizmusra gondolhatunk, akár a szanálási alapra. Alapvető fontosságúak. Ha a banki környezet nem tiszta, nem egészségesen működő, akkor a dolgok nem működhetnek az európai szinten sem egyéb vonatkozásban. És akár csak a frakciónk nevében is mondhatom, hogy Bányai biztosnak a javaslatait támogatjuk. Úgy gondoljuk, hogy jó irányba mennek a dolgok, és egy sor további részletnek a tisztázására van még szükség természetesen ezzel együtt a következő hónapban, együttműködve a többi intézménnyel. A néppártnak a sárnyékjelentés tevőjeként aláhúzom azt, hogy még az európai választások előtt megállapodásra kívánunk jutni a miniszterek tanácsával, és a következő hónapokban lesz lehetőségünk arra, hogy az Európai Parlamentnek az álláspontját tisztázzuk. Persze egy, dol- egy sor dolog sürget. Ugyanakkor, elnök úr, a megállapodásnak világosnak kell lenni az európai hatóság, illetve jogosítványok tekintetében elnök úr, az LKB-nak kulcs szerepe lesz a jövőben. A cél az, hogy a felügyeleti tevékenység az biztosított legyen már szeptemberben, 2014-ben. Mindezt tiszta alapon, és világos kell, hogy legyen az, hogy milyen feltételek között működnek majd a bankok. Már szó esett a College Review-ról, a különböző kollégiumi felügyeleti tevékenységről. Persze tisztázni kell még itt a hatásköröket, az Eurogrópék, a bizottságét, illetve az önbiztosi feladata hogyan töltetik be. Tudjuk, hogy készült, készült már egy felmérés az LKB-nak a kezdeményezésére, de mégis kockázatok vannak a tekintetben, hogy a monetáris politika és a felületefikenység hogyan különül el egymástól. Ezzel kapcsolatosan már a parlament nyilatkozott, és mindenképpen itt is aláhúzom, mennyire fontos, hogy ez a bizonyos tanulmány, felmérés, ez függetlenség közepette jöjjön létre. Nem szabad, hogy egy azon szereplő legyen egyszerre intélkező is és aktív szereplője a folyamatnak. Aztán ott van a bank garanciának, a letéti garanciáknak a kérdése. A letéti garancia egy kulcsfontosságú mozzanata a banki tevékenységnek. Úgy gondolom, hogy mindenképpen meg kellene törni azt a bűvös kört, amely sok tekintetben létezik a kölcsönök, illetve a, garanciák tekintetében. Aktív szerepet kell, hogy tudjanak a különböző szereplők, szereplők betölteni azért, hogy a, a biztosított legyen. Madame Ferreira. Köszönöm Ferreira asszony a következő felszólaló. Biztos úr, kedves képviselőtársaim, elnök úr, az Európai Unió reakciója a válságra túl gyenge válasz volt, nem volt elég hatékony. Ám, hogyha a ciklus végére a bankunió feláll, akkor egész biztos, hogy egy jelentős lépést teszünk előre többek között a krízis legyőzése során. Voltak éppen tehát a reál gazdaságról van szó, nagyon fontos, hogy a bankok pénzt kölcsönözzenek, és ezzel fellendítsék a gazdaságot. Ele véget kell vetni a spekulatív üzelmeknek, hiszen ez a közösség túlélését veszélyezteti. A neoliberális politika tette lehetővé, hogy ebbe az őrvénybe kerüljünk, ebbe a csapdába kerüljünk, és ezért stabilizálnak kell a pénzügyi rendszert, az egész rendszer veszélybe került a krízis által. A bankokat részben az államok támogatják, de az eurózónában lévő nehézségek kisugároznak az egész Európai Unióra. Egyszer s mindenkor a véget kell tehát vetni a mindenfajta bizarr és kétes üzelmeknek, és a bankunió erre a válságra adott válasznak tekinthető. Nagyon fontos, hogy világos utat vázoltunk föl, sürget az idő, ezzel tisztában vagyunk mi az Európai Parlamentben, és tisztában van vele az Európai Bizottság is. Egy olyan épületet, egy olyan felügyeleti szerkezetet kell kialakítanunk, amely biztos lábakon, biztos alapokon áll. A belső piacon a felügyelet és a lebonyolítás tekintetében is egész világos szabályokra van szükségünk, és az egységes felügyeleti mechanizmus ennek a rendszernek jelenti az egyik fontos pillérét. Fontos, hogy a nemzeti felügyeletekkel és az Európai felügyelettel is eh, együttműködjünk, és mindezt az átláthatóság szellemében tegyük meg. Mondani sem érdemes szinte ezt, hiszen annyira magától értetődő, hogy szóon kell tevékenykedni egy demokráciában. Mondottam már, közös szabályokra van szükség, szükség hiszen a nemzeti hatóságoknak együtt kell működniük az európai felügyelettel, mindezt az adófizetők érdekében kell megtenniük. Még az év, évvége előtt reményeink szerint sikerül uh, nagy lépést előre tenni. Gratulálok a bizottságnak a javaslatához, és örülök annak, hogy még a nyári szünet előtt javaslatot, tervezetet kaptunk meg egy közös lebonyolítási alap felállításáról, a kockázatok elleni harc során. Ezután vette kezdetét a tárgyalás a harmadik pillérről, a közös betét biztosításról a parlament és a tanács között. Persze van egy összjövőképünk az európai bankrendszerről. Az frakciók által képviselt alapelveket mindenki ismeri. 2010-ben már egy saját kezdeményezésű jelentést kezdeményeztünk erről a témáról, és ne felejtsük el azt sem, hogy a tárgyalások még nem zárultak le. Egy sor elvárásnak kell megfelelni, ám az Európai Parlament aktív és kooperatív szerepet játszik, számíthatnak ránk akkor, hogyha a bankunió megvalósításáról van szó. Hiszen nagyon fontosnak tartjuk, hogy az adófizetők érdekeit megvédjük, és az európai betétek biztos helyen legyenek. Felelősség hárul ránk, és nem riadunk vissza a ránk háruló felelősségről. Reméljük, hogy a tanács ugyanilyen felelősség teljesen tárgyal majd velünk. Mindjárt befejezem, elnök úr. Már 2008-ban elkezd, elkezdődött a válság, és most már nincs lehetőség arra, hogy valamilyen um, magyarázattal megszakítják a felszólalót, és megadják a szót a következő felszólaló Gulár asszonynak. Elnök úr, köszönöm szépen. Üdvözlöm a biztos urat. Azt tudom mondani, hogy végre, végre elértünk valamit, és most már igaz, hogy nem értünk el az út végére, de hát azért néhány fontos lépést mégiscsak megtettünk. Végre! Úgyhogy nagyon örülök ennek a munkának, mint ahogy Marian is elmondta, gratulálunk a bizottságnak, és köszönjük az eddigi munkát. Tényleg jelentős lépés ez, köszönjük szépen. A parlament már elég régóta kéri egyébként a Lerozier jelentés óta, hogy legyen egy egységes felügyeleti mechanizmus, de aztán végül is 2010 óta most történt ez meg először. Úgyhogy azért vannak olyan dolgok, aminek örülnünk kell, biztos úr, és ennek örülünk is. Viszont ami a végrehajtást illeti, ezt inkább talán az LKB-nak kellene mondanom, hogyha itt lenne valaki, de mindegy, akkor a bizottságnak mondom. Tehát a végrehajtás szempontjából van még azért némi tennivalónk. Az LKB-nek nagyon széles monetáris mandátuma volt eddig is, de most egy újfajta mandátummal rendelkezik majd, úgyhogy ezeket a feladatköröket is meg kell oldani, sőt, ezeket ellenőriztethetővé és elszámoltathatóvá kell tenni. Az LKB rendkívül fontos feladatkörrel gazdagodik. Ezzel kapcsolatban több dolgot is szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy az eurozóna és nem eurozóna problémája mindig is fennáll, de a lehető legbefogadóbb megoldásokat kell megtalálnunk tehát nem csak az eurozónára kell koncentrálnunk, hanem minden egyes európai tagállamra, hiszen a problémák mindenhol ugyanolyanok, és biztos vagyok benne, hogy az LKB tényleg így fogja majd ezeket a szövegeket értelmezni attól tartok, hogy esetleg nagyon kellemetlen vétók valósulhatnak majd meg, de hát nem élünk ideális világban, ez van. Mindenki meghallgatta Guy tegnap, gondolom mindenki odafigyelt arra, amit mondott. Azt mondta, hogy még a mostani mandátum végéig le kell zárni ezt a témát, nem szabad egyszerűen otthagyni a fiókban ezt a szöveget, hiszen minden tulajdonképpen attól függ, hogy ezt a feladatot közösen el tudjuk-e végezni, és remélem, hogy erre képesek is leszünk. Még egyszer köszönöm, biztos úr. Köszönöm a hozzászólást, Lambert úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! mindenekelőtt a demokrácia van itt most a porondon. Vajon a politikai hatalom hogy tudja az ellenőrzést ismételten gyakorolni a pénzügyi ágazat fölött, amely ágazat az utóbbi évtizedekben kibújt a különböző szabályok alól. Természetesen mind azok, akiknek volt a feladat az, hogy a szabályokat betartassák, nem végezték elően a feladatukat. A nemzeti felügyeleti rendszerek nem akadályozták meg a német, belga, francia és olasz bankokat abban, hogy befektessenek olyan buborékokba, amelyek Spanyolországban vagy olasz, vagy Írországban jöttek létre ingatlanok felett. És az Egyesült Államokban mindez történt, tehát ezek a felügyeleti rendszerek nem tették lehetetlenné a meg megalomán ö, fúziókat, úgy, ahogy az bekövetkezett például a Fortis esetében. Ö, na most, mindenek alapján nagyon messze menően üdvözöljük ezen új kezdeményezés. Olyan kezdeményezés, amelyet az Európai Parlament már nagyon régéte, régóta igényelt, különösen a zöldek, azért, hogy egy egységes felügyeleti rendszer jöjjön létre az európai bankok felett. Természetesen ez az európai csendőr, ez sokkal keményebben, vagy legalábbis némileg keményebben fog fellépni, mint ahogy ezt tették a nemzeti felügyeleti hatóságok, és ez egész természetesen egy kívánatos folyamat. Szóval kettő teszt előtt állnak a bankok. Az egyik a hihetőségnek, a hitelképesség és hihetőségnek, a szava hihetőségnek a kérdése. Ugye akkor, amikor majd a következő hónapokban meg fogják vizsgálni a bankoknak a a mérlegét, akkor vajon ez erőteljes ellenőrzés lesz-e, mint annak idején a stressz tesztek, az ellenőrzési tesztek voltak, amelyek hát igazán fantázia dúsak voltak. A másik kérdés pedig az, hogy semmiféle gyakorlat és tapasztalat nélkül képes lesz-e az új intézmény majd hatékonyan fellépni, és világossá tenni azt, hogy az intézmények, mármint a banki intézmények felügyelet alá kerülnek, egy új típusú felügyelet alá. Most pedig a demokratikus ellenőrzése térnék ki. Elfogadhatatlan az, hogy ez ne érvényesüljön. Mint tudjuk, az LKB semmi beveszi már erőt teljesen is régóta a demokratikus intézményeket. Utalnék itt az intézményközi megállapodási tételekre, ezek előremutatóak, ez jó előjel, és reméljük, hogy ezeket az LKB majd be is fogja tartani. Next. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Swinburne asszony parancsoljon a mai szavazás az egységes felügyeleti mechanizmusról tulajdonképpen egy olyan munka eredménye, ami 2012-ben kezdődött. Három nagyon fontos aspektust kell elmondanom. Az egyik a hitelek védelme és biztosíthatósága, aztán a szanálási alap, amivel meg lehet menteni az európai bankokat, valamint az egységes felügyeleti mechanizmus kritikus pillanatban vagyunk az eurozóna és minden európai tagállam szempontjából, úgyhogy mindenképpen szükséges az egységes felügyeleti mechanizmus. Létre kell hoznunk ezt a struktúrát, ami megelőző szerepet is betölt majd. A demokratikus elszámoltathatóság szintén rendkívül fontos, mind nemzeti szinten, mind pedig Európai Uniós szinten. Ez eddig nem működött megfelelőképpen, úgyhogy reméljük, hogy ezek az aspektusok is javulni fognak az LKB e természetesen független szerv, de attól még, hogy független, az nem jelenti azt, hogy nem lenne elszámoltatható. Igenis, elszámoltathatónak kell lennie az LKB-nek, e és a parlamentnek nagyobb rálátást is ellenőrzési szerepet kellene kapnia az LKB e döntéseiben. Ez alatt azt értem, hogy a parlamentnek jobban kellene látnia azokat az okokat, amelyeket az LKB felhasznál a különböző nehéz, sokszor fájdalmas döntések meghozatalára, hiszen végül is mégiscsak a parlamentnek kell majd elmagyarázni a polgároknak, hogy miért születtek meg ezek a döntések. Természetesen az LKB-nak bármilyen politikai befolyás nélkül kell dolgoznia, de attól még szorosabb kapcsolatban állhat a parlamenttel, sűrűbben beszámolhat a parlamentnek. Tehát létre kell hozni azokat a struktúrákat, amelyeken belül az LKB szorosabb kapcsolatban állhat a parlamenttel. A mi frakciónk, az ECR több olyan tagot számlál, akik nem eurozónás tagállamból érkeznek, mint akik eurozónás tagállamból érkeznek, ezért számunkra különösen fontos a nem eurozónás országok érdeke. Köszönöm szépen Gigold és Tyson jelentéstevőknek, hogy igenis odafigyelnek azokra a tagállamokra, akik az eurozónán kívül vannak. Az egységes felügyeleti mechanizmus egyrészt kell, hogy működjön, az eurozóna országaira nézve, hogy a banki integritást biztosítani tudja, ugyanakkor, hogy az egész Európai Unióra ki kell tekintenünk, és a nem eurozónás tagállamokat is figyelembe kell venni, hiszen ezek a tagállamok ugyanolyan fontosak a többi tagállam számára, mint az eurozónás államok. Egy kettős szavazati rendszert kellene megvalósítani az LKB-n belül, és remélem, hogy ezzel mindenki egyetért. Ugyanis a nem eurozónás államok közül vannak olyanok, akik nem tudnak csatlakozni, és vannak olyanok, amelyek azt az utat választották, hogy nem kívánnak csatlakozni az eurozónához, és ezeket a döntéseket maximálisan figyelembe kell venni, ezeknek az országoknak a szuverenitásához nem szabad hozzányúlni. Azt kérem a kollégáktól, hogy mindenki a lehető legnagyobb nyitottsággal közelítse meg ezt a kérdést, és mindenki támogassa, méghozzá fair módon támogassa az egységes felügyeleti mechanizmust. És akik úgy döntenek, hogy kilépnek ebből az egységes rendszerből, illetve nem lépnek be, őket is maximálisan hagyni kell, hogy megvalósíthassák a saját döntésüket. Remélem, hogy az egységes felügyeleti mechanizmus egy erős közös piac része lesz majd. Köszönöm szépen, most Klute úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! senki nem kétli, hogy szükség van egy bank, európai bankfelügyeletre és bankunióra is ebben a legtöbb kolléga itt a tisztelt házban egyetért. Ám az a kérdés, hogy hogyan épüljön föl egy ilyen bankfelügyelet és bankunió, ebb tekintetben már eltérnek a vélemények. Egyrészt fennáll az a probléma, hogy a bank felügyelet tevékenységét első lépésben az eurozónára korlátozzák, ahelyett, hogy az egész belső piacra terjedne ki a felügyeleti tevékenysége. Ezzel továbbra is fennmarad az, hogy nem lesz egységes a belső piac, hanem különbségek mutatkoznak. Mint egy patchwork kön, mint egy rongy szőnyegem. Másrészt az is egy kérdés számomra, hogy az LKB kapja meg a felügyeleti jogot, hiszen ezzel hosszú távú ö, feszültség <clears throat> maradt fenn ö, az európai ö, bankfelügyeleti tevékenységben. De láthatjuk azt is, hogy az intézményközi tárgyalások során milyen nehéz az LKB ellenőrzésének kérdését szabályozni. Azt hiszem, hogy egy-két dolgot sikerült elérnünk, de továbbra is nagy kérdőjel merül föl a tekintetben, hogy hogyan lehet ezt a kérdést megoldani. Ezért tehát azt mondanám, hogy konstrukciós hibák mutatkoznak ebben a rendszerben. A ciklusban másodjára próbálunk egy európai bankfelügyeletet felállítani. Az első nekifutásban nem értünk el sikert, és igazából kérdés számomra, hogy ez a második nekifutás stabilizálja majd a bankágazatot, vagy pedig több problémát okoz-e, mint amennyi előnyel jár. Egyetértek Sven Gigoldal abban, hogy a szerződésekből, az Lisszaboni szerződésből eredeztethető ez a konstrukciós hiba, és ilyen módon a tanács tudná ezt megváltoztatni tudna jobb, tudna jobb keretfeltételeket kialakítani. A tanács tér felén van a labda, hogy egy átfogó bankunió felállítását lehetővé tegye a szerződések módosításával. A tanács feladat ez tehát, és azt remélem, hogy a tanács a jövőben tisztában lesz a ráháruló felesé, felelősséggel, és ennek megfelelően lép majd fel. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig Morganti úrnak adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem ellenzem azt, hogy nagyobb felügyeletet gyakoroljunk a bankok felett, és a helyzetet biztosítani kell. Drági elnök elmondta, hogy a problémák a világ krízisből eredtek, és nagy a problémák egy nagy része pedig a bankok maga saját pozícionálásából eredt, és azzal is magyarázható ez, hogy a pénz kultusza uralkodott el a bankárak között. Két évvel ezelőtt ne felejtsük el, hogy az elnök még a Goldman Sachs tanácsadója volt, és ilyen módon felelt ezért a bankért, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy sok minden tévútra terelődött és rossz döntéseket hoztak. Felmerül persze az a kérdés is, hogy hogyan lehet az összes nehézségben lévő banknak segíteni. Hiszen vannak olyan bankok, amelyek megtakarításokat eszközölnek, és vannak azok, akik eh, a nemzetközi piacon a spekulációban vesznek részt. Érdemes volna talán az amerikai modellre visszatérni, ahol minden kezdeményezést egy szinten ragadnak meg, és ilyen módon az első problémát megoldhatnánk. Köszönöm szépen, köszönöm önnek, és most pedig Zilstra úr kapszott. Well. Voorzitter, de europese centrale bank is niet meer onafhankelijk zoals het was bedoeld in het verdrag. Ugye függetlenségről van szó. Az alapszerződés függetlenséget irányozott elő, és az LKB részére, az LKB pedig úgy szemleli a dolgokat, ahogy szemléli, és hát azt látjuk, hogy az EKB, amelynek a fő feladata az infláció ellenes harc, nem tartja be alapvetően ezt a feladatát, azaz ellenébe megy a 282-es cikknek is, azaz a függetlenségről alapszerződési cikknek. A felügyeletről sok szó esett, de van további példa a 2011-es fellépés a bankoknak. Gondolhatunk ezzel kapcsolatosan a brüsszeli fellépésükre. De ott vannak egyéb példák, a Dexelnak a, a példája, illetve a ciprusi bankoknak az esete, a csődöket látjuk itt sorban. Hogyan tudjuk ezt akkor úgy elképzelni, hogy az európai felület lesz majd a tökéletes megoldás? E tekintetben nem gazdasági, hanem politikai megállapodásról kell, hogy beszéljünk, azt észleljük, de gyakorlatilag hát ez milyen, micsoda, egy semmi egy írott malaszt. A feltőkésítés tulajdonképpen közvetett lesz, mégpedig a megtakarítók, a betétesek, illetve a adófizetőknek a megtakarításáit fogják felhasználni, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlamentben ennek kell kellő hangsúlyt kapni, a megállapodásokat nem tartják be, az európai polgároknak az érdekeit nem veszik figyelembe, az európai polgároknak pedig a jövőjében adatik meg utolsó alkalommal a lehetőség arra, hogy kritikát gyakoroljanak a szavazatukkal. Köszönöm szépen, a vita lezárásaképpen megadom a szót Bárnyé biztosnak. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen minden egyes hozzászólónak, hölgyeknek és uraknak, hogy hozzászóltak ehhez a vitához. Az elmúlt 12 hónapban mindenki nagyon elkötelezetten követte a mi munkánkat. Mint ahogy Marian Tyson is elmondta, együtt építjük ezt az egységes Európai Bankuniót, és ez nagyon fontos pillére lehet majd az Európai Uniónak, illetve hát remélem, hogy az is lesz, hogyha ezt megerősíti ma az önök szavazata. Az európai polgárok megtakarított pénzét nagyon sokszor elvitte a gazdasági válság, és remélem, hogy ezeket a pénzeket a jövőben jobban meg tudjuk majd védeni. Mint ahogy Szentpétervárot is láthattuk a G20-as konferencián, van azért egyfajta bizalom, ami újra megjelent az európaiakban, a bankok irányába, és én tényleg úgy gondolom, hogy ez azoknak a döntéseknek köszönhető, amiket az elmúlt időszakban meghoztunk, és igenis megtanultuk a leckét, és levontuk a tanulságokat a a válságból. Úgyhogy elkötelezetten dolgozunk tovább a második pilléren, a második pillér pedig nem más, mint az egységes szanálási alap. És itt most még egyszer meg kell állnom, és még egyszer meg kell köszönnöm Eliza Ferreira munkáját, és még egyszer bátorítanom kell őt a jövőre nézve, úgyhogy reméljük, hogy folytatni fogja ezt a remek munkát. Szilvi Gulárd utalt arra, amit Guy Verhofstadt tegnap elmondott, én is szeretnék erre utalni, illetve szeretném elmondani, hogy holnap Vilniusban találkozom a pénzügyi miniszterekkel, és remélem, hogy ők is ugyanezen a véleményen lesznek majd. Morganti úr megemlítette, hogy nem futottunk még be a célba, még nagyon sok munkánk van, és a párhuzamos bankolással, a shadow bankinggal kapcsolatban pontosan tegnap mutattunk be egy új szövegjavaslatot, és reméljük, hogy a megfelelő mérföldköveket, benchmarkokat fel tudjuk majd állítani ebben a tekintetben. Morganti úr is elmondta, hogy a beruházásokkal kapcsolatos kockázatokat, illetve a bankok hagyományos tevékenységével kapcsolatos kockázatokat szét kell egymástól választani. Ez így van, és reméljük, hogy novemberben ezzel kapcsolatban is megszületik majd a parlamenti szöveg. Zésztra úrnak pedig szeretném elmondani, hogy mindannyian azon gondolkodunk, és hát azon dolgozunk, hogy az LKB alapvető feladatköreit, független feladatköreit, a pénzügyi stabilitásra vonatkozó feladatköreit össze tudjuk hangolni azzal az új feladatkörrel, amit az új szerződés rótt az LKV-re, ez pedig nem más, mint az egységes bankfelügyelet. Úgyhogy erre fel vagyunk készülve. Swinburne asszonynal pedig maximálisan egyetértek, és Szilvi Gulárdal is, abban, hogy milyen helyet kell adnunk ennek az egységes felügyeleti mechanizmusnak azon országok esetében, akik nem európai, illetve amelyek nem eurozónás országok, de szeretnének valamilyen módon részesülni az egységes felügyeleti mechanizmus előnyeiből, hiszen a közös piacnak minden egyes tagállam ugyanolyan tagja. Wortmann Kohl asszonynak és Lamberts úrnak nagyon szépen köszönöm a támogatást. Ami a bankok mérlegét illeti, itt valóban nagyon fontos kérdésre tapintottak rá. Az LKB e szerette volna ezt a feladatkört ellátni még azelőtt, hogy a felügyeletet rájuk ruháztuk volna, és természetesen ezt a feladatot nagyon metodikus módon és nagyon részletekben menően nagyítóval kell elvégezni nyilván valamilyen független félnek kell ezeket az ellenőrzési feladatokat a vállára vennie, és az LKB, mint egységes felügyeleti szerv, mint leendő egységes felügyeleti szerv, nyilván átolcetti kell, hogy ismerje a bankok mérlegét. Az Európai Felügyeleti Hatóság, és Kluteur is utalt erre, a felügyeleti hatóság már felvállalta ezt a missziót, ezt a feladatkört mind a 28 Európai Uniós tagállam esetében. És Wortmann kolasszony az a fontos ebből a szempontból, hogy bármilyen feladatról legyen szó, és bármilyen tagállamról legyen szó, ugyanolyan elkötelezettséggel végezzék el ezeket a feladatokat. És Gigold, illetve Tiszen előadóknak szeretnék még egyszer köszönetet mondani és Tyson asszony megemlítette azt is, hogy a parlamenti ellenőrzésnek erősebbnek kellene lennie az LKB fölött. Egyébként megszületett az intézményközi megállapodás az LKB és a parlament között. Nem volt könnyű, de megszületett. És maximálisan támogatom azokat az aggályokat, amelyeket Tyson asszony elmondott ezzel kapcsolatban, hogy maximálisan demokratizálni kell ezt a folyamatot. Az LKB-nek és a parlamentnek tehát kölcsönös bizalommal kell egymás irányába fordulnia, és én úgy gondolom, hogy Tyson asszony munkájának kapcsán ez a bizalom folyamatosan növekszik. Nem sokára szavazásra kerül ez a szöveg, és remélem, hogy kiegyensúlyozott kompromisszumként mindenki el tudja majd fogadni ezt a szöveget. Remélem, hogy mindenki elégedett lesz ezzel a szöveggel. Mi a bizottság részéről nagyon örülünk annak, hogy idáig már eljutottunk, és hogy az Európai Bankunió első pillére feláll, és hogy a jövő évben, már 2014-ben ez valóban működhet is, és megszülethet ennek a második pillére, a bankszanálással kapcsolatos pillér. Reméljük, hogy ugyanolyan elkötelezettséggel dolgozik majd mindenki ezen a második pilléren is, és akkor egészen biztosan sikeresek leszünk. Még egyszer őszintén köszönöm mindenkinek. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm szépen minden hozzászólónak a hozzászólást. A vitát lezárom, és az ülést felfüggesztem a szavazásig. A szavazás délben kezdődik.